Um, good afternoon, colleagues. Szép délutánt kívánok, kedves kollégák! Mindenkit üdvözlök! Mindenkit üdvözlök az eszmecserénk alkalmából. Üdvözöljük Vikár asszonyt, aki Federica Guidi helyett jött hozzánk, aki a gazdaságfejlesztési miniszter Olaszországban, itt lévő vendégünk pedig eh, gazdaságfejlesztési államtitkár. Minden soros elnökség eh, kezdetén meghívjuk azokat az embereket, akik kell az elkövetkezendő fél év során együtt fogunk működni. Most egy kicsit későbbre tolódott ez a találkozó, ugyanis most jön létre az új bizottság, és újra szerveződött a parlament, és, de üdvözöljük és most Vikár asszony fog egy bevezetőt tartani, és utána kérdéseket lehet feltenni. Kérem azokat, akik kérdezni szeretnének később, hogy jelezzék, hogy összeállíthassuk a felszólalók listáját. Köszönöm. Gentile Presidente Ford, Köszönöm szépen, Ford asszony, kedves kollégák, kedves európai és olasz képviselők. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon eljöhettem erre a meghallgatásra és nagyon örülök annak is, hogy meghallgatnak és hogy odafigyelnek az olyan témákra, amelyek az én hatáskörömbe tartoznak. Röviden fogok bemutatni néhány tevékenységünket, a legfontosabb prioritásainkat a fogyasztóvédelem területén, valamint a technikai harmonizáció területén. Ezek olyan specifikus területek, amelyek egy magukba foglalják az egységes piac kialakításához szükséges eszközöket, és aztán majd Sandro Godzi miniszter úr is fel fog szólalni ezzel a témával kapcsolatban. A fogyasztók nagyon bíznak Európában, és nagyon vár, sokat várnak tőlünk, politikai intézményeinktől, és odafigyelnek az európai ügyekre. Az, Európa, az olasz elnökség szerette volna középpontba helyezni a piaci szereplők között a fogyasztókat. És pont ezen oknál fogva szerettük volna a programunk során a cégeket nem szembeállítani a fogyasztókkal, hanem inkább egyfajta egyensúlyt kialakítani a vonatkozó jogszabályok megfogalmazásában. A következő területeken folytatjuk a tárgyalásokat jogszabályalkotásban. Ez a termékbiztonság és a piaci felügyelet. Ezek konkrétan is az előbb említett gondolatokat illusztrálják. Ami az elnökségünk programját illeti, elsősorban szeretném elmondani, hogy hogyan képzeljük el a fogyasztók védelmét megvalósítani. Két fronton is erőfeszítéseket tettünk. Egyrészt szerettünk volna jogalkotási dossziékat előmozdítani, a tárgyalásokat előrevinni, befejezni azokat, azzal a célral, hogy fontos új jogokat adunk a fogyasztók kezébe. A másik oldalon az európai rendszert felügyeleti szervek, a normák betartásának és annak felügyeletével megbízott hatóságokat a 2004-es, 2004 2006-os jogszabály alapján megvalósítani, beteljesíteni. Szerettünk volna egy konferenciát is megszervezni, ezt meg is szervezzük, ez a fogyasztójogról szólt júliusban, 7-én és 8-án, és ezen konferencia révén be tudtuk mutatni azt, hogy mennyire fontos a fogyasztóvédelem szempontjából a meglévő jogszabályok betartatása és az úgynevezett Consumer Protection and Cooperation. Perspektívába kívántuk helyezni a digitális piac fejlődését is, és ezen a területen is, főként a határokon átnyúló tranzakciók esetében szeretnénk a fogyasztóknak azonos szintű fogyasztóvédelmi garanciákat nyújtani. Strukturális, szisztemikus megközelítést kívánunk alkalmazni annak érdekében, hogy egy olyan védőhálót alakítsunk ki, amelyek már most is be tudták bizonyítani azt, hogy mennyire hatékonyak. A prevenció és a szankciók területén egyaránt. A legfontosabb program céljaink és a biztonsági, biztonságra, termékbiztonságra vonatkozó jogszabályok tulajdonképpen egy egységes csomagba kezelendőek. Éppen ezért először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Krisztál de Sáldemózénak, és mindazon parlamenti képviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy sikerüljön első olvasatban megállapodni áprilisban erről a jogszabályról. Reméljük azt is, hogy nem sokára formálisan is el lehet majd fogadtatni a szöveget a parlament által. A parlamenti szavazás megerősítette a mi elkötelezettségünket is a tanácsban, hiszen már több mint egy éve állt ez a dosszié, pedig mi mindig is úgy gondoltuk, hogy ez egy prioritást képező dosszié, és tudjuk azt is, hogy mennyire fontos a jogalkotási csomag szempontjából a piaci felügyeleti rendszer megalakítása szempontjából is. Tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a helyzet, de ugyanakkor szeretnénk minden lehetséges mértékben a tanácssal is kialakítani a kompromisszumot, és minden olyan kezdeményezést támogatunk, amelyek a hetes cikke kapcsán kialakult blokkoló kisebbséget előmozdítanák, és ilyen módon előre lehetne lépni ebben a jogszabályban. Szeptember 16-án a fogyasztókkal foglalkozó csoport, valamint majd október elején a növekedésre a növekedéssel foglalkozó munkacsoport is napirendjükre tűzik ezeket a témákat. Amennyiben a feltételek megfelelnek, akkor a szöveget elfogadjuk, az új öm, parlamenti ciklus alatt. Örülünk annak, hogy a legfontosabb frakciók támogatják a korábbi parlamenti ciklusban született szöveget. Ezen kommentárok ismeretében reméljük azt, hogy minél mi hamarabb kompromisszumot lehet kialakítani, és ebben a kontextusban a bizottságtól azt kértük, hogy egy technikai, analitikus elemzést végeztessen el a hetes cikk hatásával kapcsolatban, és ebben a fogyasztói munkacsoport is azt mondta egyhangúan, hogy folytatni kell a munkát technikai szinten is. Ez egy fontos előrelépés abban, hogy a tanácsban egyetértésre jussunk. Ezt szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb ez a mi, parlam, a mi elnökségünk alatt lezárható téma legyen. És most át is térnék egy második számú öm, csomagra, amely a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozik. Itt is szeretnénk politikai ö, egyetértésre jutni, és így második olvasatban hamarabb meg tudunk majd egyezni a parlamenttel a tervezetnél. Nagyon jó ritmusban haladnak a munkák a fogyasztói munkacsoportban, és ez a parlamenti módosításoknak is köszönhető. Mindig a leghatékonyabb megoldásokra próbálunk odafigyelni, annak érdekében, hogy felül tudjunk emelkedni a hatáskör tekintetében bizonyos akadályokon, és az összes erőfeszítésünk arra, abba az irányba mutat, hogy hatékonyabb jogi szempontból biztonságosabb kereteket teremtsünk, és kiegyensúlyozottabb legyen a felelősségi körök elosztása is a cégek, azon cégek között, akik a hatályba beletartoznak. Szeretnénk megőrizni a különbséget a turisztikai szolgáltatások, illetve a turisztikai csomagszolgáltatások között, hogy a cégek meg tudjanak maradni ezen a piacon, és ugyanakkor magas szintű fogyasztóvédelem mellett tudják üzleti tevékenységüket végezni. Fontos a jogharmonizáció, de paragmatikus módon kell ezt megvalósítani, mindenféle ideológiákon felül kell emelkedni, hogy minél hamarabb teljes mértékű jogharmonizációt hozzunk létre. Ezen munkacsoport munkájával kapcsolatban nagyon bizakodóak vagyunk a fő célok kialakításával kapcsolatban. Amint a feltételek megengedik, majd informálisan a parlamenttel is felvesszük a kapcsolatot. Ezen perspektíva perspektívában várjuk azt, hogy az új jelentéstevő és munkatársai megkeressenek bennünket. Most pedig nézzük meg a jogharmonizációt, a technikai kérdéseket, hogy itt hogyan áll az olasz elnökség véleménye. Az olasz elnökség mindenképpen szeretné előmozdítani a közúti balesetek megelőzésének rendszerét. A 112-es hívószám igénybevételével. Ezen keresztül szeretnénk a mentőszolgálatokat hamarabb elérhetővé tenni, és elkerülni a közúti dugókat, amelyek balesetek következtében alakulnak ki. Májusban egy általános iránymutatást fogadtunk el a görög elnökség alatt. Ez fogja a jövőbeli parlamenttel folytatott tárgyalásaink alapját képezni. Az olasz elnökség minél hamarabb meg szeretné kezdeni az Európai Parlamenttel a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy minél hamarabb megegyezünk második olvasatban. Ezen célból szeretnénk megköszönni ezen fontos dossziéval kapcsolatban Szelanova képviselő munkáját. Reméljük, hogy vele nagyon gyümölcsöző együttműködést tudunk majd kialakítani. És végül a gépjárművek újra számbavételével kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, hogy itt még nem született megoldás, hiszen több tagállam is hangot adott aggodalmainak azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti adórendszerek negatívan fogják ezt befolyásolni. Az Európai Bizottság a tanács kérésére hatásvizsgálatot végez, és megvizsgálja az administratív és adó jellegű terhekből fakadó helyzetet tagállami szinten. Szeretnénk a lehető legnagyobb konszenzust elérni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy a parlamenttel tárgyalásokat folytassunk, és első olvasatban lezárjuk ezt a joganyagot. Ezen felül szeretné az elnökségünk a tanácsban folytatni a munkát a bizottság legutóbbi javaslataival kapcsolatban. Ezek különböző ö, munkavédelmi ö, illetve gáz meghajtású termékekre vonatkozó biztonsági előírásokra vonatkozik. Ezen munka fogja majd az alapját kezdeni az lett elnökség tárgyalásainak az Európai Parlamenten. Most pedig nagyon szívesen válaszolok a felvetett kérdésekre az elmondottakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Well, that was a very detailed... Nagyon részletes összefoglalót hallhattunk arról, hogy a soros elnökség és ez a szakbizottság is milyen munka elé néz az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen. Egyetlen egy szakbizottsági tag jelezte, hogy szeretne felszólalni. Ha más is kér szót, akkor kérem jelezzék. Az első felszólalónk Andreas Schwab. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Vikári államtitkár asszony, nagyon örülök, hogy bár kicsit későn, de az európai választások és az Európai Bizottság újjá alakulása miatt mégis érthető módon ellátogatott hozzánk. Már sikerült megismerkednem az ön munkatársaival, akik kiválóak, és sok sikert kívánok a néppárt részéről az önök soros elnökségének. Röviden három témára térnék ki, amelyről beszélt az előadása során is, nagyon sok részletre is kitért. Sok nemzeti szintű miniszter gyakran csodálkozik azon, hogy a kollégák itt milyen nehéz technikai témákkal kell, hogy megbírkozzanak. Az egyik téma, amelyről szeretnék beszélni, az e-call, az 112-es segélyhívószám, amely az ön előadásában is fontos szerepet töltött be. Carlos Coelho kollégával, aki most itt nincs itt, azt vitattuk meg az imént, hogy a tanács, a parlament javaslatát miért akarja olyan sok helyen megváltoztatni. Nem látjuk, hogy miért lenne szükség ezekre a változtatásokra, mert úgy gondoljuk, hogy az 1-1-2 segélyhívó szám európai szintű bevezetése, és például turisták számára is elérhetővé tétele. Nem tudjuk, hogy ez miért akadozik a tanácsban, miért halogatják azt. Folyamatosan talán erre adhatna magyarázatot. Másodszorban beszélt a, a csoportos utakról, az arra vonatkozó szabályozásról. Felmerül a kérdés, hogy nem lenne érdemes a tanács részéről egyrészt a csoportos utakra vonatkozó irányelv és az másrészt az utasjogokról szóló irányelv és a biztosításokra vonatkozó irányelv között egyfajta összehangoló munkát végezni, hiszen sok olyan utasszervező van például, aki nagyon komoly nehézségekbe ütközhet, hogyha ezek a szabályok mind a jelenlegi javaslatoknak megfelelően születnek meg. Ez az egyes turizmusból érő régióknak sem jó, és az utasoknak sem jó. Persze szeretnénk megvédeni a fogyasztókat, de nem jutunk előrébb, ha a szabályaink révén nem lesz elég széles a kínálat. És harmadsorban pedig szót ejtett a termékbiztonságról szóló irányelvről, csomagról beszélt, ezt én dicséretesnek tartom. Kérdés sem, hogy hogyan néznek ki a születendő kompromisszum, ugyanis mindig azt hallom minden oldalról, hogy lesz majd egy kompromisszum, de én egyelőre nem tudom, hogy léteznek-e, vagy folynak-e már az erre vonatkozó tárgyalások egyáltalán, és az esetleges kompromisszum, tehát hogyan néznek ki. Köszönöm. And one more question from Anna Maria Akkor még egy kérdés Bilt képviselőtől, aki olaszul kíván szólni. Köszönöm szépen. Ezek mind nagyon fontos témák. Ezek mind fontosak voltak számunkra a korábbi jogalkotási ciklusban is. A, kire, a kérdésem a következő lenne. Milyen vízióval rendelkezik az európai soros elnökség, az olasz elnökség? Arra gondolok, hogy az a, miért is harcolunk? Azt szeretnénk, hogyha potenciál, és ezt egyébként dokumentálta még akár az Európai Bizottság is, és mások is, hogy az új belső piac létrejötte, milyen sok munkahelyet teremt, milyen nagy lehetőségeket rejt magában. Nos, mindaddig, amíg viszont ezt nem tudjuk teljes mértékben beteljesíteni, addig gyakorlatilag nagyon sokat fizetünk, a kettős adóztatás, de akár csak a szolgáltatások, vagy a tőke szabad mozgása, vagy a munkavállalók szabad mozgása előtt nagyon sok protekcionista, összesen 12 ezer ilyen jogszabály jelent akadályt. Hogyan lehetne az a miniszter, hogy az a miniszter, aki a versenyképességi tanácsban ül, a belső piaci ö, akadályokat miért nem bontják le? Hiszen ez növekedési potenciált rejt magába, és ezen rengeteget dolgoztunk. Az európai belső piacot össze tudtuk kötni a 2020-as stratégia felülvizsgálatával és az európai szemeszterrel is. Ez megint csak egy lehetőség. Megpróbáltuk a peer review-ba is beleépíteni a belső piaci kérdéseket, mindazzal, amit ezek, ez magába foglal el. Elmondaná, hogy például a szolgáltatási irányelv miért nem részese a gazdaságpolitikának? Ezt nem egészen értem. Kérem, hogy világosítson fel. Thank you very much. So um, the minister said she'll answer those two questions. Köszönjük szépen. A miniszter asszony most a két kérdésre válaszolni fog, és utána jönnek a további kérdések. Utána négy hozzászólunk, ez következik hogy ha bárki még szeretne szólni, akkor azt szerezze, most pedig akkor a miniszter azt, hogy megválasztja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Okay. Eh, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes felmerült kérdést. Andreas. Schwab képviselő által felvetett kérdés is azt mutat, rámutat arra, hogy milyen munkát is végzünk. Most nem a kérdések felvetett sorrendjében fogok válaszolni, hanem a harmadik kérdéssel kezdeném a sort. A kompromisszumokra gondolok. Mi az, amit tettünk, és milyen tárgyalásokat folytattunk, kezdve az olasz elnökség kezdeti időszakával. Guidi, képviselő, Guidi miniszter úr, aki itt lesz Brüsszelben holnap a versenyképességi tanácsban, rögtön megkezdte a tárgyalásokat azon tagállamokkal, amelyek nem értettek egyet az elfogadandó jogszabályokkal, rendelettervezetekkel. Ezen felül pedig megpróbáltunk olyan témákat is felvetni a tanácskozásokon, amelyeket talán jobban lehetne az olasz elnökség során megvitatni, előtérbe helyezni, hiszen közelebb állnak bizonyos országok fontossági sorrendjéhez, és ezzel kapcsolatban az említett témákban egyfajta prioritási sorrendet is fel tudunk állítani. A versenyképességi tanács is szeretné mindezt megtenni, a tanácson belül folytatott tárgyalások során, annak érdekében, hogy az olasz elnökség végéig megegyezése jussunk, vagy legalábbis nagyon erősen előre tudjunk lépni ebben a témában. Hiszen számunkra igen fontos ez a szöveg, és várjuk ugye a parlament általi elfogadását is, de ugyanakkor a tanács nem hangoztathatja mindig ugyanazokat a nehézségeket, amelyeken már egyébként sikerült felülemelkednünk. A kérdés de a válaszom a következő. Az olasz elnökség azt kérte, hogy egy tanulmány készüljön és a bizottság ezt el is végezte, vagy ez folyamatban van. Ez egy technikai jellegű tanulmány lesz. De ugyanakkor mi az elnökség részéről magunkra vállaltuk a felelősséget, hogy a delegációk részéről hangoztatott problémákra megoldást találjunk, és hogy mindezt szolgálatába állítsuk a munkacsoport céljainak. Még akkor is, hogyha a kis, vagy a hatástanulmányjal kapcsolatban mindenki egyetértett, gyakorlatilag egyhangúan, és megfogalmaztuk ezt a kérésünket a, parla- a bizottság irányába. Ez a kezdeményezés, ezt többször is szeretném hangoztatni, nem arra irányul, hogy a hetes cikkel kapcsolatban a parlament álláspontját megváltoztassa, hiszen a parlament ezzel kapcsolatban már elfogadott egy állásfoglalást, és teljes mértékben legitim is, hogy a parlament elutasítsa a hatásvizsgálatra vonatkozó kérelmet, hiszen a parlamentnek az álláspontja jogi szempontból és szakmai szempontból is már megalapozott. Ami pedig a utazás szervezési szektort illeti, ez rendkívül fontos az Európai uniós gazdaság fejlődése szempontjából, ezt olaszként is mondom, hiszen olaszként még inkább tudom, hogy mennyire fontos az, hogy a turisztikai szolgáltatásaink igen jó minőségűek legyünk, és hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Ez nagyon fontos, hiszen rengeteg sok turista látogat hazánkba is. De itt kétféle kategória között tennénk különbséget, és ezzel a szektor dinamikáját fogjuk követni. Ugyanis a szektor már rámutatott arra, hogy a üzleti modelljeiben már egy változás indult be, és ilyen szempontból figyelembe kell venni a definíciók megalkotásánál is azt, ami már történt a szektorban, hiszen itt befektetések történtek, és a piac jövőbeli dinamikáihoz kell hozzá igazítani a fogyasztóvédelmi eljárásokat is. Mi szeretnénk javítani a növekedéssel kapcsolatos kilátásokat, tehát mindenképpen szeretnénk a költség, illetve a tehermegosztást is igazságossá tenni a két kategória között, és ugyanakkor szeretnénk, hogyha meg tudnánk őrizni egy magas szintű fogyasztóvédelmet. Anna Maria Carrozzának a következőket vagy korátszának a következőket válaszolnám. Ön felvetett egy problémát, és ezzel rá is tapintott egy kényes pontra. Pont ezért Guidi miniszter asszony holnap a versenyképességi tanácsban fel is fogja vetni ezt a témát, hiszen azt szeretnénk, hogyha a Brüsszelben meghozott intézkedések minden egyes esetben figyelembe vegyék a növekedés kilátásokat, és főként a termelést végző cégekre való hatását is, épp úgy, mint a fogyasztóvédelmi aspektusokat. Mindezt minél hamarabb szeretnénk beteljesíteni, mert az állampolgároknak jogában áll, hogy ezeket a fontos reformokat minél hamarabb konkrét formában lássák is, hiszen kontinensünk fejlődéséhez járulnak ezek hozzá. A 2020-as stratégiával kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy nagyon fontos számunkra a belső piac kiteljesítése, és holnap pont ezzel kapcsolatban lesz egy fontos vita is a versenyképességi tanácsban. Ugyanakkor egyetértek azzal a elemzéssel is, amit Korácsa képviselő mondott el, és visszautasítom azokat a hipotéziseket, amelyek olyan értelmezéseket táplálnak, melyek szerint több forrásra van szükség. Nem, a mi célunk az az, hogy az olasz kormány mindent megtegyen a vita minél teljesebb körű kiterjesztésére. Meg is bíztunk a kormányban különböző személyeket, Godzi képviselő, illetve miniszter úr is fog erről beszélni. Két fronton is megnyitottuk a munkát, ezek egyébként különbözőek, de első látásra csak, valójában nagyon is összefüggenek. A növekedésről van szó, mert aztán, hogyha komplex módon próbáljuk a versenyt átlátni, hát ez nagyon fontos gazdaság növekedési szempontból is. És ezért október 15-én lesz egy olasz miniszteri tanács, ahol el fogjuk fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek a fogyasztóvédelmet és a versenyt egyszerre fogják támogatni. Olaszországban van egy nagyon jó antitrust hatóság, velük is állandóan együttműködünk, és akkor össze is fogjuk hasonlítani a helyzeteket az különböző országokban. És szeretnénk garantálni azt, hogy, elkép, hogy ne legyen ilyen egymásnak feszülés. A szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban ugyanezt tudom elmondani. Ugyanis ez is a rendszer lényegét vagy részét képezi. Ö, október 15-én ezt Olaszország is el fogja fogadni a minisztertanácsi ülésen. Thank you very much. Um, Köszönjük szépen. Marian Krápának következő hozzászól. Köszönöm szépen. Vicarei, de la bun început vreau să spun că eu, țara mea și grupul din care fac parte... Annyit szerettem volna elmondani, hogy az olasz elnökségben nagyon bízunk. Reméljük, hogy a korábbi időszakhoz képest egy hozzáadott értéket tapasztalhatunk majd ebben az időszakban. Lenne egy kérdésem, az olasz elnökség vajon konkrétan mit kíván javasolni a termékbiztonsággal kapcsolatban. De igazából a kérdésem ennél mélyebb értelmű. Arra gondolok, hogy a belső piacon azok a termékek, amelyek belépnek a belső piacra, de nem itt gyártják őket. Ezt már elég sok esetben láthatjuk, hogy megtehetünk mindent annak érdekében, hogy a fogyasztókat arról tájékoztassuk, hogy az Európában vásárolt termékek nem lesznek biztonsági szempontból kockázatosak. De ugyanakkor a nem Európából származó termékek esetében ez nem így van, ott ezek a garanciák nem élnek. Most itt főként fogyasztóvédelmi szempontból gondolok arra, hogy nagyon sok munkahely is eltűnik az Európai Unióból, és ráadásul ezen termékek esetében a termékbiztonság sem egyelő mértékű az Európán belül gyártott termékekkel. Kívánnak -e ezen a területen tenni valami konkrétat? A Marco Csulló. Marco Csulló kapja meg azt. Salve. Grazie Presidente. Uh, anch'io mi aggancio a... Köszönöm szépen. Én is szeretném a fogyasztóvédelmet erősíteni, de ez egyben piacvédelmet is jelent, mert csak a fogyasztóvédelem, tehát a a fogyasztóvédelem mellett lehet egy kiegyensúlyozott gazdasági növekedést elérni, úgyhogy azért a nap végén ezek a dolgok összefüggenek. Ahogyan már korábban is elmondtuk, az Európai Parlament mindig is elmondta, hogy mit kíván a termékcímkézéssel kapcsolatban bevezetni, hogy pontosan tudják a fogyasztók, hogy mit vásárolnak. Ez 2010-ben volt egy fontos javaslat, de sajnos nem valósult meg, mert a tanácsban ez lett. Most megint megpróbáljuk ezt a folyamatot útjára indítani, és szeretnénk, hogyha nem ismétlődne meg a négy évvel ezelőtti szenárió. Az Európai Parlament megpróbálja tehát a fogyasztókat védeni, épp így szeretnénk, hogyha az olasz elnökség során az Európai Parlamentet is védenék ebből a szempontból. Thank you, Mr. Köszönjük szépen, Zulu úr. Márli Mézi a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy az olasz elnökség nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a hatékeny támogatási rendszereknek, és az én kérdésem konkrétan a KKV-kra vonatkozna. Tudjuk, hogy milyen fontosak ezek a gazdaság szempontjából, és tudjuk azt is, hogy az olasz elnökség nagyon komoly figyelmet szentel a KKV-knak kérdésem a következő lenne, hogyha ilyen fontosnak tartják őket, akkor a támogatási lehetőségeknek a hozzáférhetőségét is ilyen fontosnak tartják, hiszen tudjuk, hogy vannak támogatási programok, források elérhetőek, de ugyanakkor a bürokrácia, amely ezzel jár, ami, tehát a KKV-k számára, amit megkövetelnek, mint administratív terhet, és azt a pluszköltséget, amelyet hozzá kell még tenniük, az egyszerűen túl nagy terhet ró a kkv kre Éppen ezért ezen a kérdésem, hogy mit tesz azért, hogy a bürokráciát csökkentsük, a hozzáférhetőségét ezeknek a támogatási programoknak növeljük. Azok, akik a szabályokat hozzák erre vonatkozóan, általában az a benyomásunk, hogy ezek olyan személyek, akik nem igazán vannak tisztában azzal, hogy hogyan is alakul a helyzet a KKV-k piacán. És, és mondanék egy példát, amiről tájékoztattak. Hogyha valaki például egy kiskereskedelmi vállalkozást kíván indítani, és szeretne támogatást kapni ahhoz, hogy például egy üzletet felújítson, és tőkét szeretne ez szerezni, akkor bizonyos dolgokra igen részesülhet támogatásban, de talán nem a legfontosabbakhoz kaphat pénzügyi támogatást, például ahhoz, hogy a készleteit feltöltse is. Ez egy hibás eh, feltételezés, hogy hibásan vannak a gyakorlati szabályok meghatározva, illetve nem helyesen határozzák meg, hogy mi az lehet támogatást kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm úgy gondolom, hogy fontos arra is gondolni, hogy ott van az ECON és más szakbizottságok, amelyek konkrétan azzal foglalkoznak, hogy a KKV-k hogyan juthatnak forrásoknak. De fontos, hogy itt is foglalkozunk ezekkel az egységes piac kérdéseim belül is. Kérdezem a miniszter azt, hogy kívánna most válaszolni, vagy majd a végén. Nem, most fog válaszolni. Köszönöm szépen. Trappini képviselőnek a kérdését. Köszönöm a bizalmát is, amelyet az olasz elnökségbe fektet. Megpróbáltunk pragmatikus, gyakorlatias megoldásokat találni a termékbiztonság szempontjából is az olyan termékek esetében, amelyeket nem Európában gyártottak, Olaszországban is ismert ez a helyzet. A hetes cikket teljes mértékben védjük, és a két rendeletet egymással párhuzamosan kívánjuk kezelni. Az olasz elnökség részéről készen állunk arra is, hogy ezt a két irányelvet, illetve hogy mi nem állunk készen arra, hogy ezt a két irányelvet külön kezeljük. Mi az eredeti véleményünket szeretnénk fenntartani, Ezt az álláspontot pedig a, végsőkig védeni fogjuk, és meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytassunk a lehető legjobb kompromisszum érdekében. Ezen szemszögből nézve próbáltuk azokat a technikai öm, tanulmányokat is elvégezni, amelyek szükségesek a tárgyalások menetéhez az információ szempontjából. A számunkra legfontosabb dolog az az, hogy a fogyasztók pontosan lássák, hogy honnan származnak a termékek, amelyeket megvásárolnak, és hogy ezek hatékonyak legyenek és biztonságosak legyenek. A cégekre háruló terheket pedig és az ezzel kapcsolatos problémákat is. A tanácsban majd megpróbáljuk orvosolni. Tehát ezeket a terheket szeretnénk elosztani, és meg kell értenünk azt is, hogy csökkenteni kell ezeket a terheket. Meglátjuk, hogy a vállalkozói szféra ö, milyen ö, árat lesz hajlandó azért fizetni, hogy biztonságos termékeket adjon ki a kezéből. Tehát itt igazából a vállalkozói szférának is érdeke ez, mert így erősítik piaci jelenlétüket, hiszen sokkal versenyképesebbek lesznek a csalással készített termékekkel szemben. De ami még inkább világos, az az, hogy a versenyképességet olyan szempontból is növelni tudjuk így, hogy a cégeknek lehetőséget biztosítunk a kutatásba, az innovációba való befektetésre. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így haladjon, ugyanis úgy véljük, hogy ez az a vélemény, amelyet védenünk kell, és el kell fogadnunk a kompromisszumokat is bizonyos javaslatokkal kapcsolatban, kompromisszumokra kell jutnunk, szektoriális szinten is, amennyiben erre szükség lesz. Márkot Zullónak a következőt válaszolnám. Hát igazából ugyanaz a válasz, amit Grappini képviselőnek mondtam. És köszönöm szépen azt is, hogy együttműködéséről tanúbizonyságot tett, és a lehető legjobb megoldások mellett tette le voksát. Természetesen Európát akarjuk mindannyian javítani, de ugyanakkor beépíteni a saját hazáink tapasztalatait is. A Médinnel kapcsolatos megoldások kapcsán azt szeretném elmondani, hogy mi mindent meg fogunk tenni, az utolsó, a végsőkig elmegyünk, annak érdekében, hogy megegyezésre jussunk, és szerintem ez nem is lesz annyira nehéz. Felül kell emelkedni az ideológiai korlátokon, és a tettek mezeire kell majd lépni, a parlament részéről is, mert szeretnénk kompromisszumot elérni, Mici képviselőnek pedig azt válaszolnám a KKV-kkal kapcsolatban, hogy a nápoi találkozónk, amely a KKV-kről szól, tehát ez a legfontosabb témaköre, és azt szeretnénk ott megvitatni, hogy hogyan juthatnak hitelhez könnyebben a KKV-k. Ide tartozik például a COSME program, amely számunkra nagyon érdekes, hiszen ebbe az irányba mutat, de mégiscsak ezen felül önök is tudják, hogy szeretnénk a befektetéseket is ösztönözni a Horizont 2020-on keresztül, a strukturális alapokon keresztül, mert higgyék el, a tapasztalat azt mutatja, legalábbis hazámban, de szerintem azért máskor, máshol is, hogy a cégek nagy nehézségekkel küzdenek a hitelhez jutás területén. És ez azt is mutatja, hogy nem szeretnének a cégek olyan befektetéseket vonzani, amelyek nem kimondottan a fenntartható fejlődés mellett jelennek meg, ez pedig csak az innováción keresztül lehetséges. És még akkor is, hogyha nagyon sok pénzt költünk mindenre, például a startupokra, nagyon sok fiatalt érdekel ez a lehetőség, rendkívül sok szabadalmi bejegyzés is van, főként a fiatal kezdővállalkozók részéről, tehát nekünk itt európai szinten is oda kell figyelnünk ezekre a szektorokra, finanszírozási szempontból is lehetőségeket kell nekik biztosítanunk, a szabadalmakat is támogatnunk kell, mert különben ezek olyan költségeket jelentenek, amelyeket egy cég egyedül nem tudna kifizetni, főként akkor, amikor kis vagy, mikrogazda, vagy mikrovállalkozásokról van szó. Aztán itt van a Small Business Act, a kisvállalkozásokra vonatkozó ö, javaslat, amelynek az egyik pontja a kis és középvállalkozások hitelhez jutásának segítése. Ezen kívül a Small Business act kapcsolatos munkát is köszönöm, amelyet itt a parlamentben végeztek, mert azt hiszem, hogy ez igen sok kezdővállalkozás életét könnyíti meg Európában. Thank you. The last two questions are from... Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Kessin Schweigertől és Koferáti kollégától érkeznek. És a szervezet utazásokkal kapcsolatos jelentés előadóját is jó lenne, ha megvárnánk. Talán Sergio az konferációt, talán akkor azzal a kérdéssel megvárhatná ezt a képviselői hozzászólást. És most pedig hogy Styler kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti az olasz miniszter asszonyt is, amiért eljött. Én sok mindenre reagálhatnék, és érdekelne az véleményed, de leginkább az intelligens városokkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Ebben a szakbizottságban mindannyiunkat érint ez is, ugye a foglalkoztatás és egyéb problémákkal eh, foglalkozunk két, de érdekelne ezzel kapcsolatban a véleményem. A párt Um, egy konferenciát tartott Manchesterben ezzel a kapcsolatban, a digitális városra, a digitális menetreddel kapcsolatban. Ez tulajdonképpen most valóban már meghatározza a jövő napi rendjét, a trendeket, és ezért szeretném, hogyha alkalmat kapna arra, hogy erről is beszéljem. Most pedig akkor Sergio Cofferati kapja meg a szót. Grazie, la mia. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne sőt, inkább kérésem. Mi itt a parlamentben úgy gondoljuk, hogy a belső piac rendkívül fontos, az egységes piac rendkívül fontos, és a korábbi jogalkotási ciklusban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy az európai szemeszterbe bekapcsoljuk az úgynevezett harmadik pillért is, tehát nem csak a makrogazdasági politikára gondolok, amelyben az ECON, a az illetékes szakbizottság, hanem a belső piaci megfontolásokat is itt érvényesítsük. De ugyanakkor ezt konszolidálni kell még, ugyanis a bizottság és a tanács részéről úgy tűnik, hogy egy kicsit kevéssé becsülik a belső piacot. Ma beszéltünk a Made inről, most ez nagyon fontos fogyasztóvédelmi szempontból is, a nyomon követhetőség szintén ugye a felelősségvállaláshoz vezet, de a Made in ezen felül, de ezt inkább visszakövethető, vagy nyomon követhetőségnek mutatnám, mondanám, igazából a versenyhelyzet átláthatóságát is segíti, ugyanis, hogyha minden cég ugyanazon szabályoknak megfelel, akkor én fogyasztóként jobb helyzetben vagyok, mert nincsenek versenytorzító hatások. Nem arról van szó, hogy az egyik gyártó bizonyos feltételek mellett gyártja le termékét, egy másik gyártó pedig egy egészen más országban egészen más jogszabályoknak felel meg. Ami pedig a közbeszerzést illeti, nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos itt is a jogharmonizáció, de ez igazából a növekedési politika szolgálatába kell, hogy álljon. hiszen a közberuházásoknak kell megkezdenie azt a fajta lavina effektust, amelyet aztán a magánszféra befektetései követnek. Van itt egy nagyon tág ö, tér, amelyben a piaci logika mm, a döntő, és úgy tűnik, mintha a bizottság és a tanács nem vennék ezt figyelembe. Tehát ö, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a harmadik pillér a belső piac, mintha kicsit eltűnne a gondolkodásmódjukból. Természetesen erre emlékeztetjük nap mint nap, de mégiscsak fontos lenne az, hogy azért ezen is elgondolkodjanak a többi intézménynél is, annak érdekében, hogy végül is arra a gondolatra, eredményre jussunk, hogy a belső piac rendkívül fontos harmadik pillére a gazdaságpolitikáknak. Az olasz elnökség Remélem, hogy hozzásegíti majd a tanácsot és a bizottságot arra, ahhoz, hogy ezen elgondolkozzanak, hiszen ez az unió javát és egységét szolgálja. Thank you, Sergio. And just because I think... Köszönjük szépen. Ha jól tudom, akkor ön ugye a turizmus csomag egyik árnyék jelentéstevője, nem a jelentéstevője, csak tisztenzésképpen mondom, egy kicsit belezavarodtam az imént, de a csomag valóban nagyon fontos, nagyon fontos jogalkotási javaslatról van szó, mind Olaszország, mind számos más ország szempontjából. Szeretne válaszolni most ezekre a kérdésekre? Parancsoljon! Igen, természetesen. Koferáti képviselőnek azt válaszolom, amint amit ön is mondott, egyetértünk. Ugyanis az ön kérdése az inkább egy kérés volt, vagy inkább egy megállapítás, és teljes mértékben egyetértek ezzel. Egyetértek azzal a látásmóddal, amelyet ön bemutatott itt. Én személy szerint teljes mértékben egyetértek ezzel, és ezen elvek vezérlik munkámat is. Tehát ez a célom, ennek a megvalósítása. Ugyanakkor az is igaz, amit ön a fogyasztók biztonságával kapcsolatban elmondott. Lehet, hogy nem túl világosan fogalmaztam, de korábban már én is erről beszéltem. A Made in szerintem egy hatalmas lehetőség a üzleti szféra számára is, pontosan arra, hogy ellenállást tudjanak kialakítani, és a globális világban sokkal ellenállóbbak legyenek verseny szempontból, tehát átláthatóvá váljon a verseny, és a verseny torzító hatásoktól mentes. És ugyanakkor ez a befektetések számára is nagyon fontos, hiszen technikai szempontból, innovációs szempontból egyre inkább készen kell állnunk arra, hogy egy globális piacon versenyezzünk. Styler képviselőnek a következőket válaszolnám. A, a Smart City-vel kapcsolatban. Valószínűleg az önvárosa bemutathatja tapasztalatait, azon bevált gyakorlatokkal kapcsolatban, amelyek ott jól működtek, és erről jó, hogyha európai szinten is tudomást veszünk. Az olasz elnökség nagyon hisz abban, hogy képesek leszünk erőfeszítéseket tenni ebbe az irányba, megfelelő javaslatokra van ehhez szükség, európai kutatásra van szükség, kicsit a Horizont 2020 szellemében erre nagyon sok tagállam odafigyelt, a közszférák, a cégek, az üzleti szféra egyaránt. Tehát ennek a modellnek kell megvalósulnia, és kisebb korrekciókkal ezt kell elterjesztenünk Európa szerte. Meg kell találnunk azokat a pontokat, amelyek révén egész Európában el lehet terjeszteni a jól bevált gyakorlatokat. Tehát ezeket a tapasztalatokat kell összegezni és tanulni belőle, és felfelé kell minden országban húzni a sztenderdeket ebből a szempontból. Olyan szinteket kell megállapítanunk, a Smart City témájában is, amelynek lényege a minőség és a különböző európai gyakorlatokban már létező tapasztalatok elterjesztése én azt hiszem, hogy ezeket a bevált gyakorlatokat, a legjobb bevált gyakorlatokat kellene elterjeszteni Európa, szín, európai szinten, és így egy irányba tudnánk haladni, de olyan rugalmasan kell ezt megtennünk, hogy minden egyes valóságnak nem ugyanazokat a megoldásokat kell megvalósítania, hanem azokat a tulajdonságait, erősségeit, amelyek helyi szinten jellemzik őket. Egyébként ez egy nagy lehetőség is, a logisztikai újjászervezés, a szolgáltatások piacának újjászervezése előtt, gondolok akár a közlekedésre, tömegközlekedésre. Van, ahol könnyebb ezt megvalósítani, vannak mobil szolgáltatások is, amelyeket be lehet vonni ebbe a körbe, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ezek a szolgáltatások valóban úgy, van, úgy valósuljanak meg, ahogyan az a mobil kommunikációból hozzánk megérkezik. Ugyanis az nagyon negatív, amikor valaki a busz megállóba áll, és azt látja, hogy x perc múlva érkezik a busz, és ez mégsem történik meg. Tehát az nem elég, hogy ki legyen írva, hozzá is kell igazítani a szolgáltatást, tehát tartalommal kell megtölteni ezt a rendszert. Nem jó az, amikor van egy menetrend, és mégsem tartják az be a tömegközlekedési eszközök. Tehát ezek nagy feladatok, de ezt rugalmasan kell megvalósítani, nem kell mindenhol ugyanolyan módon, hanem szabadon kell hagyni a az egyes önkormányzatokat abban, hogy hogyan kívánják ezt a Smart City-t megvalósítani az adott városban. És ezzel a szolgáltatásokat homogénabbé, le, homogénabbá lehet tenni. Köszönöm. think that's all the questions from the committee. It's Azt hiszem a szakbizottság összes kérdését feltehette. Érdekes volt, amit a digitális technológiák fejlődéséről mondott. Olaszország volt az egyik olyan ország, ahol a leggyorsabban elfogadták eddig az új kommunikációs formákat. Ezen a téren sokat tanulhatunk Olaszországtól, és arra vonatkozólag is, hogy hogyan alkalmazták ez idáig az intelligens városok programot, hogy a városok is alkalmazkodjanak minél előbb egy gyorsan változó világhoz. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, nagyon sok dologról esett szó, és olyan kérdésekre is válaszolni szíveskedett, amelyek nem szükségszerűen tartoznak ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába. Nagyon szépen köszönjük tehát, és sok sikert kívánunk az elkövetkezendő négy hónap és három naphoz. Nagyon sokat elendőjük e, ezen rövid időszak alatt. Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvalósuljanak ezek a tervek. Nem tudom, hogy a végén sikerül-e mindent e, befejeznünk, de azért reméljük, hogy mégis e, valamennyire előre tudjuk tolni Európa szekerét. Ladies and gentlemen, if we can take our seats again, please. és uraim, kérem foglaljanak ismét helyet. Thank you. I'll just wait for the room to be a bit more quiet. Kicsit várok, amíg mindenki megnyugszik, és elcsendesedik a terem. So Welcome to the Internal Markets. Üdvözlöm az IMCO szakbizottságban Sandro Kocit, Olaszország európai ügyekért felelős államtitkárát. És amit már korábban azt elmondtam, normál esetben egy elnökség a ciklus hat hónapjának elején érkezik a parlamentbe, de mivel az új parlament most állt föl, így most az elnökségi ciklus mondhatni szinte közepén találkozunk. A hosszú, ambiciózus olasz elnökség listáról, tehát már is beszámolhat, elmondhatja, hogy mi az, ami már sikerült, mi az, ami még előttünk áll, és hát mi mindenképpen a közös ügyekben szeretnénk az olasz elnökséggel szorosan együttműködni, és kérem, hogy számoljon be nekünk, tegye meg észrevételét, és aztán a képviselők pedig szeretnének kérdéseket feltenni. Köszönjük szépen, hogy eljött, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, még akkor is, hogyha nem júliusban került sor erre a találkozóra, hanem most, szeptemberben. Tudom, hogy milyen vitákra került sor, a mai meghallgatáson Vikeri asszonynal konkrét jogi aspektusokról is szó esett, én pedig szeretnék néhány általános iránymutatást bemutatni, amelyen dolgozunk az olasz szemeszter alatt. Itt nem csak ütemtervi kérdések miatt, hanem politikai döntéshozatali folyamatok miatt a változás jogalkotásáról beszélhetünk. Ez egy új politikai ciklus kezdetét jelenti, és ilyen értelemben is próbálunk hozzáállni az Európai Unió soros elnökségének feladatához. Én azt hiszem, hogy a belső piac szempontjai alapján három nagy gondolatot kellene követnünk. Ez három nagy politikai döntéshez is kapcsolódik. Az első, hogy próbáljuk meg az állóvizeket lecsapolni, főként a tanácson belül, mert ott sajnos az integrált politikák, az integrált szabályrendszerek nem mindig, a, nem mindig valósulnak meg, és így azok az ambiciózus célok, amelyekre szükség is van, nem feltétlenül valósulnak meg. pedig ezen az Európai Unió fő feladata. Tehát ezen az első téma, amelyet illusztrálni fogok. Azután, hogyha lesznek kérdések, akkor erről majd megpróbálok részletesebben is beszámolni. Hogy hogyan is néz ki a helyzet a tanácson belül, hogyan lehet a az Európai Uniós intézmények működését javítani annak érdekében, hogy a stratégiai célokat megvalósítsuk. A második az a korlátok lebontása. Sokan önök közül már az elmúlt jogalkotási ciklusban is itt dolgoztak ebben a szakbizottságban, tehát az önök számára ez világos, de tudjuk azt, hogy még a mai napon is rengeteg olyan akadály van a belső piac megvalósulása előtt, amelyek révén nem valósul meg a belső piac, és ezeket le kell építeni annak érdekében, hogy az egész belső piac, a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség szolgálatába álljon. És aztán ott vannak azok a stratégiai döntések, amelyekben úgy láttuk, hogy az Európai Bizottság is elkötelezett, és amelyeket és amelyek rendszi miniszterelnök még június előtt is bejelentett, és ezek az Európai Bizottság munkaprogramjában is szerepelnek. Itt ugye főként a befektetési tervekre gondolok. A témák. Hogyan lehet a tanácsi helyzetet megváltoztatni? Én úgy gondolom, hogy a versenyképességi tanács, amely ugye az önök partner intézménye, működését kell felülvizsgálni. A tanácsban ez a belső piac eszköze, és szerintünk leginkább az iparpolitika és a reálgazdaság szolgálatába kell állítani. Most ehhez természetesen át kell gondolni a munkamódszereket, a felkészülési folyamatokat, a magas szintű munkacsoport szerepét, és fontos az, hogy nagyobb szinergiákat alakítsunk ki transzverszális, horizontális értelemben a versenyképességi tanács és más tanácsok között. Gondolok főként az ECOFIN-ra. Ezen mi most dolgozunk, és bizonyára tudják önök is, hogy ezzel kapcsolatban konkrét reformjavaslatokkal is előálltunk, hogy hogyan kívánjuk elképzelni egy szélesebb stratégiába illesztve az irányítását ennek a szektornak. Ezt most már technikai szinten kezeljük. Megpróbálunk tehát egyfajta reformot létrehozni. Van egy munkacsoport, amely ennek év végére fogja beadni végkövetkeztetéseit azon stratégiai célok megvalósítása érdekében, amelyeket június végén az európai csúcs mm, során az állam és kormányfők, valamint Jean-Claude Juncker vállaltak. Természetesen a stratégiai célok elérése érdekében változásokra van szükség. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a versenyképességi tanács szolgálja-e ennek a célnak a megvalósulását. Véleményünk szerint itt módosításokra van szükség, és ezen dolgozunk éppen most. És természetesen erről még szívesen eszmét cserélek majd önökkel. A második gondolatom az a konkrét akadályok lebontása. Ez egy olyan kérdés, amely sajnos a belső piac története során az egyik legfontosabb problémát jelenti. Tudjuk azt is, hogy minden erőfeszítésünket arra kell összpontosítsuk, hogy a meglévő vagy megmaradt, és egyébként nem indokolt akadályokat lebontsuk, hiszen ezek akadályozzák a belső piac hatékonyságát, megvalósulását és a versenyképességet is. Természetesen mindezt össze kell hasonlítani azzal, hogy mi történik a valóságban, hogyan néz ki a gazdaság, milyen különböző hagyományok vannak az Európai Unión belül gazdaságpolitikai és szociálpolitikai értelemben egyaránt, de ugyanakkor azért az akadályok lebontása számunkra prioritás. Ezen belül található az a kérdés is, amelyet úgy fogalmaznék meg, hogy hogyan tudjuk meghatározni azokat a kumulatív hatásokat, amelyek az akadályokból fakadnak a különböző tagállamok között. Főként a szolgáltatási piacra gondolok, és az úgynevezett nem jogszabály jellegű akadályok lebontására. Természetesen odafigyeltünk az, Európa, az Európai Parlament illetékes szakbizottságának munkájára. Szeretnénk a tagállamokat is segíteni abban, hogy a lehető legjobban megvalósítsák a belső piacra vonatkozó ö, jogszabályokat, a szolgáltatások, illetve a különböző ö, munka vállalók áramlása előtti ö, akadályok lebontására, gondolok Veronába volt is ezzel kapcsolatban egy fontos találkozónk, és megvizsgáltuk ott, és azóta is, hogy vajon hatékonyak-e a jelenlegi eszközeink, vagy pedig további munkára van szükség ezen a területen. Hát világosan kiderült az, hogy nagyon sok munka vár még ránk. A korábbi Európai Bizottság, illetve a korábbi Európai Parlamenti ciklus során sok utat sikerült megtenni, de mégsem valósultak meg teljes mértékben a célok, és ezek fontos célok, például az integrált hálózatok kialakítása nagyon fontos a belső piac megvalósulása szempontjából. Határokon átnyúló munkavállalók szabad áramlása, ez rendkívül fontos a KKV-k számára, hiszen ők tudnák így kihasználni a belső piacban rejlő potenciálokat, amelyek még nem feltétlenül történtek meg. Aztán a digitális technológia vagy gazdaság, ugye itt van egy telekom csomag is, amelyet nagyon szeretnénk előrevinni, szeretnénk előrelépni minél hamarabb a telekom csomagban is. Mi azt is reméljük, hogy ezt a mostani elnökség alatt sikerül majd beteljesítenünk, hiszen ez egy fontos építőköve a digitális belső piacnak. És aztán a negyedik pillére is gondolok, a Single Market Act 2 belül a kohézió és a szociális vállalkozói szféra kialakítása. Számunkra ezek rendkívül fontos aspektusok, amelyeket mindenképpen meg kell valósítani mi hamarabb, és ezzel kapcsolatban rengeteg munka vár még ránk az új jogalkotási ciklus során. A harmadik pont pedig, amelyről beszélni kívántam, a stratégiai döntéseinkről szól. Milyen új stratégiákat kívánunk kialakítani? Ez egy konkrét felelősségvállalással jár együtt, és az Európai Bizottság részéről is ezt tapasztalhatjuk. Ez egyébként számosítható is, hiszen 300 milliárdról beszélünk, ez egy befektetési terv, amelyet Jean-Claude Juncker megválasztása előtt ígért, és erre felelősséget, kötelezettséget vállalt. Ennek valószínűleg nagyon pozitív hatása lesz a belső piac kialakulására is, és az is világos, hogy a szolasz elnökség alatt, amennyiben a bizottságot önök megszavazzák, november 1-től nagyon keményen fogunk dolgozni azon, hogy a decemberi európai csúcson minél konkrétabb eredményekről tudjunk beszámolni, azzal kapcsolatban is, hogy ezt a befektetési tervet hogyan kívánjuk megvalósítani, ezen belül a 300, ezer, 300 milliárd milyen prioritásokat adunk, és hogyan kívánjuk ezt részletesen lebontani. Holnap a versenyképességi tanácsban, amelyet jó magam fogok elnökölni, a Juncker féle befektetési terv lesz az egyik legfontosabb téma, Mi ezt azért is tűztük napirendünkre, mert a francia delegáció is ezt kérte, de egyébként ez egy stratégiai gondolkodásbeli váltást is jelent, hiszen ezek az új stratégiák az egész Európai Unióra vonatkoznak. Pénzügyi kérdésekről van szó, és ezt nem csak a tanácsban egy helyen, az ECOFIN-ban kell eldönteni. Nem, egyértelmű az, hogy itt egy minél horizontálisabb megközelítése van szükség, és szerintünk inkább a versenyképességi tanács a legmegfelelőbb helyszín erre, éppen ezért ezt a vitát holnap meg is fogjuk kezdeni, hiszen politikai szempontból ez nagyon fontos lesz. Én azt hiszem, elnök asszony, hogy itt meg is állnék, és várom a kérdéseket és akkor talán több idő is marad a kérdésekre, illetve az azokra adott válaszokra. Néhány információt szerettem volna megosztani önökkel az együttműködésről, a határ, tehát a határok, illetve a, a, az ottani a vámhatóságok által kivetett szankciók, valamint az űr dosszié témájában, de talán ezek akkor lennének érdekesebbek, hogyha először a kérdéseket hallgatnánk meg, és aztán a válaszok kapcsán majd beszélek erről a három konkrét dossziéról is. Thank you. So the first... Köszönöm szépen. Robert Rashford, az első kérdésem majd Korácsa Pilt kolléganő. Merci, cher Sandro. Köszönöm szépen, miniszter úr, kedves Szándró. Én azt hiszem, hogy az elhangzottak nagyon világosak, és ki is egészítik azt, amit az ön kollégája korábban elmondott. A belső piac az egy valós politika, ez a reálgazdasághoz kapcsolódó politika. Vicky Ford is elmondta, hogy nem csak a gazdasági tehát és monetáris bizottság létezik, nekünk itt az IMKO-ban hasonló feladataink vannak. A kérdésem nagyon általános jellegű. Arra gondolok, hogy mindezt meg kellene értsék az emberek. És ez nem csak a bizottság munkája, vagy a kormányok munkája, hogy amikor hazamennek, akkor egy kicsit Európának reklámot csináljanak. Én azt hiszem, hogy ez a tanács munkája is kell, hogy legyen, hiszen amikor kompromisszumokra jutunk, akkor nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk az emberekkel, a közvéleménnyel, hiszen a belső piac az nem érthető, nem kézzelfogható az emberek számára. És miután itt Juncker úr 300 milliárdos befektetési tervéről is esett szó, és mindannyian várjuk ezt, én biztos vagyok benne, hogy az embereket érdekelni azt, hogy mit, mire terjed majd ez ki, például a digitális piac, a digitális Európa megvalósítása terén, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy az emberek, a fogyasztók, persze a fogyasztókat nem akarom egyfajta pénztárcának kezelni, de nem biztos, hogy ők azért értik, hogy mi itt miről is beszélünk. Nem tudják azt, hogy ez milyen hatással lesz az ő életükkel, nem tudják azt, hogy ez a növekedés szolgálatába állítható, hogy így munkahelyeket lehet teremteni. Tehát jó lenne az, hogyha a tanácsban is ezt az üzenetet megfontolnák, hogy nagyon jó az, amikor jogszabályokat alkotunk, vagy kormányközi szinten együttműködünk, vagy reformáljuk az együttműködési formárainkat, de ettől függetlenül nagyon fontos az, hogy az emberek is megértsék, hogy mi mit szeretnénk tenni, mert enélkül a gazdaság egymagában nem fog semmit érni. Köszönöm szépen, elnök asszony, olaszul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, államtitkár úr, hogy ön itt van, és hogy a versenyképességi tanácsot élettel akarják meg telíteni. A korábbi mandátumunk során szerettük volna, hogyha egyáltalán összehívják ezt, és hogyha a belső piac az európai gazdaságban betöltött szerepéhez méltóan kerülne öm, tehát hogyha úgy tekintenének rá a tanácson és a bizottságon belül is. A digitális agendával kapcsolatban is szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben beszélne, mert jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy borzalmas a munkanélküliségi helyzet, és javítani kell a növekedési kilátásokat is. Én nagyon sajnálom azt, hogy holnap csak a 300 milliárdról fognak beszélni, és hogy ez lesz a fő téma, mert akkor már megint egy olyan gazdaságpolitikához térünk vissza, amely mindig a gazdaság ösztönzést, a tőke injekciót tekinti fő eszköznek, pedig elképzelhető, hogy megvannak már azok a lehetőségek a belső piacban, ott rejlenek azok a lehetőségek, amelyek maguktól kivirágoznának. Mit tesznek önök annak érdekében, hogy a szolgáltatási irányelv ténylegesen megvalósuljon? Mit teszünk azért, hogy, hogy az emberek könnyebben tudjanak az egyik országba a másikra átvándorolni és ott munkát vállalni? Mit teszünk ebből a szempontból az Európai Bizottság írt egy listát, amelyben az összes létező akadályt felsorolja. Én nagyon szeretném, hogyha én azt látnám, hogyha végre a versenyképességi tanács arra figyelne oda, hogy hogy lehet leépíteni azokat az akadályokat, amelyek ott vannak, és igazából nincsen szükség további befektetésekre, mert ezek, erre nincs is pénz egyébként. A második kérdés az digitális agendára vonatkozik. A korábbi mandátum végén a bizottság a Single Market Act három bevezetéséről beszélt, és ebbe tartozik a digitális ágenda is. A parlament egy e-commerce tesztet kívánt megvalósítani az összes bizottsági javaslatra nézve, és egy kölcsönös elismerést, a net semlegességet, tehát hogy ezt a fajta mobilitást, amelyről ön is beszélt, egyenlően megvalósítsuk a szolgáltatások, az internet és a fizikailag is létező szolgáltatások vagy áruk előtt. Mit tesz az olasz elnökség annak érdekében, hogy ezt a digitális ágendát a telekom csomagon túl is előmozdítsa? Köszönöm. Sergio Cofferati. Sergio Cofferati. Grazie, benvenuto intanto. Come capita spesso all'inizio di una legislatura. Mint ahogyan gyakran megtörténik egy jogalkotási ciklus elején, és ráadásul pont egy olyan ciklus elején vagyunk, ahol az olasz elnökség megpróbálja ezt a jogalkotási ciklust útjára indítani. Kevesebb ilyenkor a munka, de mégis megvan az az előnye, hogy önök fogják egy kicsit megszabni, hogy milyen úton is haladunk, akár egységében, akár pedig részleteire lebontva. Többször is emlékeztünk a mai napon arra, hogy még mindig nem, nincsen vége a válságnak, nagyon sok a negatív hatása, főként a munkahelyek, és nagyon sok millió ember élete szempontjából kevesebb munkahely van, és növekedett a szegénység. Na most, hogy ezt a negatív tendenciát megfordítsuk, Korácsa képviselőtől teljesen el, ö, ellentétesen én úgy gondolom, hogy igenis és kínziánus elvekre van szükség, tehát befektetésekre, és nagyon örülök annak, hogy befektetések lesznek, főként a 300 milliárdra gondolok, és hogy ez a versenyképességi tanácsnak az egyik fő napirendi pontja. Én remélem, hogy ez az összeg létezik. Tehát ebből kellene kiindulnunk. Nagy közberuházások, olyan közberuházásokra van szükség, amelyek aztán a privát tőkét is magukkal viszik. És ezért koherensnek kell lennünk a prioritások, a politikánk meghatározása szempontjából. A digitális ágenda az egyik ilyen terület, ez egy fontos kérdés, az infrastruktúrák, a közlekedési hálózatok kidolgozása, megépítése, valamint a hálózatok általában. De van itt egy másik fontos lépés is, és ebből a szempontból nagyon érdekel az olasz elnökség álláspontja. tűnik, hogy a költségvetés nincsen túl jó helyzetben. Nem tudjuk garantálni a jelenlegi költségvetés mellett azt, hogy növekedési pályára tudjuk állítani a gazdaságot. Természetesen az egyes országok befizetési képességeit is erősen megnyírbálja a jelenlegi válsághelyzet, tehát egyszerűen nincsenek rendelkezésre álló források. Tehát ezért lenne nagyon érdekes az, hogyha az Európai Unió saját forrásairól kezdenénk el újra elgondolkodni. Eurobond, vagy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó. Ezek nagyon fontosak, de a jelenlegi helyzetben talán még fontosabb szerepet kaphatnak, hiszen meg kell fordítanunk a tendenciákat. Ezzel párhuzamosan fontos lenne a 2020-as stratégia új tartalommal való megtöltése is, hiszen nem történt meg az a növekedés, amire számítottunk, sőt, majd hogy nem, abszurdumba fordul át ez a helyzet. Tudjuk, hogy a 2020-as stratégia nem megvalósítható, mert egyszerűen a hosszú válság, amelyet hát még nem is tudhatunk magunk mögött, eltörölte ezeket a lehetőségeket. Ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni, tehát az, hogy az infrastruktúrák, a termelési kapacitások újjá szervezése, valamint a költségvetés átszervezése, és az esetleges saját forrásokon való gondolkodás olyan témák-e, amelyeket az európai szemeszter, tehát a mostani olasz elnökség során felkívánnak vetni. Lisa Jaconsari. Jakonszári képviselő. Köszönöm szépen. A kulcsfontosságú fogalmak a foglalkoztatás és a növekedés. De fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan is teremtsük elő a szükséges növekedést, hogyan teremtsük meg a szükséges munkahelyeket. Sokan arra jutottak, hogy az egyetlen lehetőség Európában az, hogyha megteremtjük a digitális belső piacot. Egyetértek azzal, amit Sergio Cofferati mondott. Fontos, hogy azt mutassuk a magánszférának és a vállalkozásoknak, hogy Európában igenis teszünk valamit ennek érdekében, ezért olyan fontos a, három, a 300 milliárdos beruházási csomag, nem becsülhetjük alá ennek a fontosságát. Az igazi kérdés azonban az, hogy hogyan tudjuk ezt a beruházási csomagot összekapcsolni a digitális belső piaccal. Rengeteg lehetőség kínálkozik ezen a területen, például a szélesávú internetkapcsolatok, a sarkvidéki természeti erőforrások kiaknázása, másféle beruházások, például a vasutakba történő beruházások, és így tovább. Jó lenne, hogyha szólna néhány szót arról, hogy ezt a 300 milliárdot hogyan fogjuk felhasználni. Fontos lenne, hogy olyan fontos projektekbe ruházzuk be, hogy a digitális agendában minél előbbre jussunk, és ezáltal reménységet generáljunk mind a vállalkozások, mind a polgárok körében. Köszönöm. Catherine Steiner. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a, az államtitkár úrnak is. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos a digitális egységes piac, de kezdenünk kell valamit a digitális kirekesztés kérdésével is ennek kapcsán. Azt láthattuk a múlt héten, hogy a skót népszavazás alkalmával milyen eredmény született. Skócia végül az Egyesült Királyság része marad, de nagyon sokan szavaztak igennel a függetlenség kérdésére. Azt láthatjuk, hogy az emberek nagy része kiábrándult a politikából. Kivetítve ezt az Európai Unióra, arra a következtetésre juthatunk, hogy a mi cselekvésünk szorosan kell, hogy kapcsolódjon az egyszerű emberek, a mindennapi emberek realitásához, az ő problémáikhoz. Azt kell megnéznünk, hogy milyen növekedési előfeltételeket tudunk teremteni a digitális belső piac kiteljesítésével, és hogy ez milyen kihatással lehet a hétköznapi emberek életére, és ehhez kapcsolódik a digitális inklúzió. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudjuk a digitális inklúziót megvalósítani, és hogyan tudjuk kezelni a politikába vetett, illetve a politikába kapcsolatos bizalmatlanságot. Van-e még egyéb kérdés? Kérdezi az elnök. Nincs, akkor én magam teszek fel egy kérdést. Ma délelőtt különböző beszámolókat hallhattunk öt jelentésről, amelyeket az Európai Bizottság megbízásából készítettek, és az európai cselekvés hiányának költségeit vázolja. Másik oldalról megközelítve, talán egy kicsit derülátóbban, a kérdés felvetés az, hogy ha az egységes piac kiteljesedik, akkor mit nyerünk ezzel? Közel 200 milliárdot nyerhetne évente a gazdaságunk. Ezt mondták el a szakértőink, de azt is megmondták, hogy nincs egy olyan megoldás, amely varázsütésre minden problémánkat megoldaná, és ezt is elmondták, hogy meg kell vizsgálnunk a végrehajtás hatékonyságát, tagállamról tagállamra haladva. A kérdésem tehát az, hogy ha holnap a versenyképességi tanácsi ülésen vesz majd részt, akkor nem lenne érdemes, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a digitális belső piacot kiteljesítjük, tehát az ilyen ígéretek helyett, talán érdemesebb lenne arról beszélni majd, illetve azt megvizsgálni, hogy milyen konkrét lépéseket tudunk tenni. És hogyan tudjuk ezeket úgy megfogalmazni, hogy a fogyasztók is értsék, hogy mit teszünk. Tehát ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy az egységes belső piac tekintetében kiteljesítjük a szolgáltatások piacát, ehelyett megnézhetnénk, hogy konkrétan mely szolgáltatásokról van szó, és azt, hogy a konkrét, világosan érthető lépésekkel hogyan kívánjuk elérni a konkrét célkitűzéseinket. Mérhető célkitűzésekre van szükség, ezáltal talán sikerül előrelépést elérni, ahelyett, hogy generikus megfogalmazásokba burkolóznánk, érdemes lenne konkrét lépésekről beszélni, amelyekkel el akarjuk élni a meg, érni a megcélzott növekedést, munkahelyteremtést és így tovább. Grazie, grazie Presidente. Io partirei però... Köszönöm szépen. Pont az ön kérdéséből indulnék ki, mert azt hiszem, hogy az ön kérdése Robert kérdéséhez vezet vissza. Világos az, hogy az egyik még nyitott kérdés, még 20 év után, vagy 20 év távlatában is, emlékszem, hogy még iskolába jártam, amikor itt először Brüsszelben a csekkini jelentésről beszéltek, arról, amelyben arról esett szó, hogy, hogy mennyibe kerül az, hogyha Európát nem valósítjuk meg. Úgy tűnik, hogy ez nagyon jól működött, ugyanis ez a 92-es célokat szolgálta. Az emberek itt Európában rájöttek arra, hogy a közös, vagy az egységes piacot meg kell valósítani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kettős problémával állunk szemben. Részben. Nagyon sok pénz forog kockán, hiszen a potenciálokat nem tudjuk teljes mértékben meg valósítani, és ugyanakkor látni kell azt is, hogy az európai emberek mindennapjaiban viszont mennyi változás állt be, és milyen jól működik az, amit már megtettünk. Természetesen a válság időszakában, az intézmények irányában, és általában az intézmények, azon belül az európai intézmények irányában is, egy kicsit csökken a bizalom, tehát itt nagyon fontos az, hogy konkrétan magyarázzuk el azt, hogy szektoriális lebontásban mit jelent a célok megvalósítása, és hogyan hat az az emberek életére. Ez egy olyan erőfeszítés, amelyet minden fórumon meg kell tennünk. Egy tagállam kormányában dolgozom, és azt mondhatom ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon fontos számunkra. A tanácsban, önöknek is, európai parlamenti képviselőknek a saját választókerületeikben kell elmagyarázniuk ezt a helyzetet. Ez egyfajta pedagógiai munka, figyelemfelkeltő munka, amit minél lebontottabb formában kell megvalósítani, hiszen önök az európai állampolgárok szócsövei. De ugyanakkor az is fontos, hogy lássuk, hogy az európai témákat és az európai politikát, és általában a folyó gazdaságpolitikát, a tárgyalásokat az egyes kormányok hogyan tálalják a közvélemény elé. Mi például Olaszországban megpróbáltuk teljes mértékben kizárni azt a fajta retorikát, hogy Brüsszel miatt van valami. Egyrészt azért, mert ez nincs is így, mert hiszen a, közö, a döntések közösek, önök a parlament részéről is, mi a kormányok részéről is, másrészt pedig ez abszolút kontraproduktív. Amikor azt hallom hazámban is, hogy Európa egyfajta külső akadályként való bemutatása, a konkrét célok kormányszintű megvalósítása előtt, tehát hogy azt támogatja, hát szerintem ez felháborító, mert így az emberek még jobban eltávolodnak az Európai Uniótól. Nem, ezt nem szabad ilyen módon bemutatni. Az Európai Unió az egy új szint, egy magasabb szint, ahol közösen tudunk dolgozni, azon politikák esetében, amelyeket nemzeti szinten vagy helyi szinten nem tudunk megvalósítani, és amelyek a közös célokat mozdítják elő, amelyeknek nem más a célja, mint az, hogy az emberek életét konkrétan javítsák. És itt a belső piaci szakbizottságban nagyon sok ilyen téma merül fel nap mint nap. Ami pedig a versenyképességi tanácsot illeti, és ez Korácá képviselőnek válaszolom, nos, hát nagy lesz a média figyelem holnap a befektetési tervvel kapcsolatban, hiszen ezt nagyon fontosnak gondolja mindenki. Szerintem ez jó terv, és úgy gondolom, és meg vagyok róla győződve, hogy a tagállamok, Európai Központi Bank és európai intézmények közötti munkamegosztás ki kell, hogy terjedjen az európai befektetési politikára is. A tagállamok lassúak voltak, nem is tettek meg mindent, és nem használták ki azokat az időket, amikor nem volt válság a reformok végrehajtására, és így aztán nem valósultak meg azok az Európa 2020-hoz kapcsolódó célok, amelyek kitűztünk magunk elé. Tehát fontos a reformok folytatása, mert csak így lehet növekedési pályára állítani a gazdaságot. Mi is Olaszországban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kulcs fontosságú szektorokban mindent a növekedés szolgálatába állítsunk. Gondolok az igazságszolgáltatásra, munkahelyteremtésre, közigazgatási reformra. Az LKB e feladata az pedig az, hogy kihasználjuk a válsághelyzetben a LKB-ban e rejlő lehetőségeket, ezt Drági elnök úr nagyon jól meg is teszi, úgy gondoljuk, hogy ez az ő szerepük, európai szinten pedig, ami korábban hiányzott, az az volt, hogy legyen egy olyan befektetési politika, amely a stratégiai célokat segíti, és amelyet nem csak befektetésekkel, hanem más politikákon keresztül is támogatni kell, mint amilyen például a belső piac megvalósításához szükséges politikák, és így tovább. Tehát ezen keresztül azt szeretném még mondani Jákonszári képviselőnek, két részben válaszolnék egyébként az ő a feltett kérdésre. Egy Kérdezzék meg Jean-Claude Junckertől és az ő biztosaitól, most lesznek ugye a biztosok meghallgatásai, hogy ezt hogyan gondolják. Kérdezzék meg őtőlük, hogy konkrétan a Juncker, szakbiz, az Juncker bizottság hogyan akarja majd elkölteni a 300 milliárd eurót, és milyen célok szolgáltába kívánja ezt állítani, milyen szektorokban akar tevékenykedni. Ami bennünket illet, az olasz elnökség a prioritásainkat ismerhetik, és ezen prioritások között van a digitális ágenda is, amely számunkra nagyon fontos, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az energia, a digitális ágenda és a közlekedések, közlekedés kell, hogy legyen az a három nagy prioritási terület, amelyre az új tervnek alapoznia kell, ezt a Van Rompuy agenda is tartalmazza, Ez szerintünk tehát nagyon fontos, és Korácsa képviselőhöz visszatérve, nem csak a telekommunikációs egységes piacra gondolok, hanem bár nagyon jó lenne, hogyha ezen a területen is előre tudnánk lépni, de nem csak erről van szó, de azért mégiscsak a digitális egységes piac megvalósításának ez az egyik sarokköve. Ezek ambiciózus célok, szeretnénk őket megvalósítani, mindent meg is teszünk majd annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, de azért lesznek még itt más célok is, vannak más eléggé előre haladott állapotban lévő jogszabályok is. Ezekre oda fogunk most figyelni soros elnökségként, például az, informa, az informatikában a, a hálózati biztonság, vagy az internet governance, vagy az amerikai privát rendszerről a több résztvevős, tehát a multi-stakeholder rendszerre való áttérés. Ezek csak néhány elemét képezik a soros elnökség prioritásainak, de ezek kapcsolódnak a digitális agendához. És aztán arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a Digital Venice digitális Velence cél címmel rendeztünk egy fontos konferenciát Velencében, nagyon sok kormány képviselője ott volt, és ott arról beszéltünk, hogy a digitális helyzet hogyan néz ki Európában, és a fiatal vállalkozók, a startup vállalkozások hogyan tudnak Európa, Európában cégeket alapítani, de természetesen ez attól is függ, hogy a többi tagállam ezt hogy gondolja. Nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy minden évben októberben a soros elnökség megvonja a mérleget, mint ahogy a márciusban megszokták vonni a mérleget a makrogazdasági helyzetről, az Európa 2020-as stratégiáról, és így tovább mi meg azt szeretnénk, hogyha minden évben a digitális agendát is hasonlóképpen értékelnénk az ezzel kapcsolatos fejlemények tekintetében. Az egyik javaslatunk az pont erre vonatkozott. Holnap azért van itt egy másik fontos téma is, amely pont az ön által felvetett témában jelent majd egyfajta gondolkodás, elgondolkodást, eszmecserét, ez az Európa 2020-as programra vonatkozik, hogy hogyan lehet ezt felülvizsgálni. Ezt majd 2015 tavaszán a tanácsban fogják egyébként elfogadni ennek a felülvizsgálatát. Pont azért, hogy a tanácsban ezeket az állóvíz jellegű ö, folyamatokat egy kicsit megbolygassuk, kérni fogjuk a tanács különböző formációit arra, hogy az Európa 2020-as programot értékeljék, hogy értékeljék azt, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami nem működött jól, és aztán az általános ügyek tanácsában és a csúcson majd decemberben egy jelentést fogunk erről készíteni, amelynek az lesz a célja, hogy konkrét formába öntsük az átdolgozott változatot 2015 márciusára. És végül a digitális területen maradva, és ezzel stíle képviselőnek is válaszolnék, mi egyetértünk azzal, hogy az oktatási tanácsban és ezzel Giannini kollégám fog foglalkozni. A Digital Skills témáját tűztük napirendre, tehát hogy a digitális eszközökön keresztüli tanulás hogyan valósul meg. Ez nekünk fontos, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy ez a jövő útja. Koferáti képviselő. Azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetértünk a befektetési tervvel kapcsolatban, ezt már ki is fejtettem korábban. Az Európa 2020-as stratégia kapcsán úgy gondoljuk, hogy hatékony lenne, de majd meglátjuk, hogy a többi delegáció hogyan kívánja ezt elképzelni. Tehát, hogy egy kicsit előre kellene hozni a 2016-ra tervezett költségvetési felülvizsgálatot. Ezt azért is tesszük így, mert úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne az, hogy ezt felülvizsgáljuk, majd meglátjuk, hogy a többi delegáció ezt hogy gondolja, de szerintünk ezt már korábban meg kellene tenni ezt a vitát, sort kellene rá keríteni, nagyon érdekes lesz egyébként az is, hogy megvizsgáljuk a saját forrásokkal foglalkozó munkacsoport munkáját, amelynek egyébként az elnöke Mário Monti. Tehát úgy gondolom, hogy itt mindenképpen jó az, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, hogy mennyire mutatkozik hajlandóság a többi delegációban arra vonatkozólag, hogy előre hozzuk ezt a vitát egy kicsit. Korácsa képviselő, rákérdezett arra, hogy milyen konkrét intézkedéseket teszünk a belső piac kiteljesítése érdekében, és konkrétan a szolgáltatási irányelvel kapcsolatban. Nos hát itt a bizottsággal partnerségben megpróbáljuk minden egyes tagállammal felmérni a helyzetet, és hogy mire van szükség ahhoz, hogy egyszerűsítsük a jogot, leépítsük az akadályokat a regionális és helyi szinten, épp úgy, mint nemzeti szinten, beépítsük azokat a jogszabályokat, amelyek az akadályok lebontását célozzák, tehát hogy megfelelőképpen bevezessék azokat a jogszabályokat, amelyek egyébként már léteznek. Október 7-én, október 8-án pedig ugye a tanácsban az állam és kormányfők a Olaszországban fognak találkozni, és a munkanélküliséget fogják megvitatni, tehát aztán itt van a kereskedelmi téma, ami szintén kapcsolódik a szolgáltatási irányelvhez és nekünk elnökségként a bizottsággal együttműködésben az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen olyan akadályok léteznek a kereskedelmi szolgáltatások előtt, amelyeknek nincsen értelme. Hogyan lehet lebontani az országok közötti együttműködést ebből a szempontból erősíteni, vagy egyfajta peer review keresztül megvizsgálni azt, hogy milyen fajta nyomásgyakorlásra van szükség az akadályok lebontásához. Ezen kívül azt sem szabad elfelejt, elfelejtenünk, hogy a belső piacnak azért van egy külső dimenziója is, és konkrétan gondolok a TTIP kereskedelmi szerződésekre. Itt azért vannak nagyon kényes kérdések, főként szociális és környezetvédelmi szempontból, de azt hiszem, hogy ezek a tárgyalások is, hogyha mindenféle mm, óvintézkedést beépítünk a rendszerben, akkor, akkor azért a belső piacnak ez egy nagy kiterjesztését jelentheti. Amennyiben megengedi, még egy dolgot szeretnék említeni ma délelőtt. A Koreper a tagállamok hatóságainak a vám tarifákra vonatkozó jogalkotását felülvizsgálja. Jákon Szári képviselő ennek a, a jelentéstevője itt a parlamentben. Tehát a cél az az, hogy egy trialógust hozzunk létre az Európai Parlamenttel, tehát önnel minél hamarabb, annak érdekében, hogy egy gyors második olvasatbeli egyességre kerüljön sor és így az egyik konkrét nagy akadályt le lehetne bontani, és akkor már valamit tennénk, mert különben öt év múlva majd valaki más fog egy újabb jelentést <laughs> készíteni arról, hogy milyen költségei is vannak Európának. Nem, inkább azt szeretnénk látni, hogy melyek azok az előnyök, amelyeket Európa hozott. That was a uh, spectacular reply to so many questions together. Um, as... Valóban komoly benyomást tett ránk, ahogy összefoglalta a válaszokat ezekre a különböző kérdésekre. És hát nagyon keményen dolgoznak, hogy a kötelezettségvállalásoknak eleget tegyenek a következő hónapokban az szolasz elnökség keretében. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a holnapi napra! Can I just make an announcement before um, uh... Csak egy bejelentés sem lenne, mielőtt a képviselők eladják a terben. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a holnapi ülésünk első része egy oktatói program lesz arra vonatkozó, hogy különböző alkalmazásokat hogyan kell használni, és megpróbálom megkérni a titkárságot, hogy még egy e-mailt küldjön körbe, hogy mindenki megkapja azt a linket, amelyen keresztül a prezentációkat követni tudják, akár egy okostelefonon, vagy egy táblaképen keresztül. Tehát mindenki kapja meg a linket minden egyes eszközhöz, amit használnak, tehát kérem, hogy holnap jöjjenek, és hozzá kell az elektronikus eszközeiket, amelyekkel az üléseket követni kívánják, és most pedig 5 perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése.